Eh, ehm, Kedves kollégák, ha megengedik, á, akkor ö, mindjárt el is kezdenénk a szavazást. Most először is az elektronikus rendszer hatékonyságát kell kipróbálnunk, ugyanis azt hallottam, azt mondták nekem, hogy ezzel az új rendszerrel nem mindig működik a szavazás. Tehát azt kérem, hogy tegyék be a szavazókártyájukat a gépbe, a szavazógépbe, és nézzék meg, hogy megjelenik-e a nevük mert ha igen, akkor a kapcsolat működik. Hogyha azonban az önök neve nem tűnik fel a szavazógépen, akkor üljenek át egy másik helyre, és próbálják meg ott, hogy működik-e a szavazógép. Atkins képviselő úr, igen, én ezt így fogok eljárni, ahogy ön mondta, de úgy tűnik, hogy ez így nem, ez az egész rendszer így nem működik, tehát ezt meg kellene nézni majd a jövőre vonatkozólag is. Allora, grazie per... Köszönöm szépen, természetesen mindjárt egyetértünk Atkins képviselő úrral nevezetesen, hogy ennek a rendszernek működnie kell. De most itt az első alkalommal azt kérem, hogy próbálják ki a szavazóképet. Na most az a hely, ahol ülnek, nem, annak a szavazógépe nem működik. Tehát ha beteszik a szavazókártyájukat a gépbe, és nem jelzik ki a nevüket, akkor nem működik a gép, és üljenek át egy másik helyre, és próbálják meg ott, hogy működik -e a gép. Na most azt kérem, hogy próbáljuk ki most a szavazógépek működését. Tehát akkor szavazzunk, és így a, meglátjuk azt is, hogy hányan fognak szavazni. Tehát megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott, ugye? Lezárom a szavazást. 33-an vannak jelen, tehát így akkor ezt is látja. Kinek volt problémája, kinek problémája volt, a, menjen át egy másik helyre, jöjjön át egy másik helyre. Hogyha megjelenik a nevük, akkor próbálják ki a szavazást. Tenok képviselő, ön, ön is ő, megpróbálná, hogy működik-e? Működik az ön szavazógépe? Igen? Nem? Ha nem működik, akkor a mellette, az önhöz közel eső, vagy mellette lévő gépet próbálja ki, hogyha megjelenik a neve, a nevük, akkor ez azt jelenti, hogy működik a szavazógép. Még egy próbát csinálunk. Tehát még egy. Kérem, hogy tegyék be a szavazókártyájukat a szavazógépükbe. Most akkor próbálják ki. Tehát zöld, fehér vagy piros szín jelenik meg. Megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Mindenki szavazott? Mindenki letesztelte a gépét. Rendben van. 49-en szavaztak, 36-an mellette, és heten tartózkodtak. Na most akinek nem működik a szavazógépe, jelezze, de úgy tűnik, hogy itt most nincs probléma, tehát mindenkinek működik. Nos, akkor, akkor el is kezdhetjük a szavazást. Ha egyetértenek ezzel, az első szavazás tehát itt a 2010 évi költségvetésről szavazunk, harmadik szakasz. Nejc asszony volt a jelentéstevő. In blocco. E, egy blokk szavazással kezdjük. Az 50-21-es módosítótól kezdve az 50-16-ig tehát akkor mindenki egyetért ezzel, akkor kérem, hogy emeljék fel a kezüket, ki szavaz ez ellen, ki tartózkodik, tehát úgy tűnik, hogy elfogadtuk. Ugye ezt a blogban 50-36-os kiszavaz mellett, kérem, hogy emelje fel a kezét, kiszavaz ellene, kitartózkodik, elfogadtuk. Tovább megyünk az 5037-esre. Kiszavaz emellett? Kész felemeléssel, kérem. Kiszavaz ellene? Elfogadtuk. 5038-as kiszavaz mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 50-28-as következik, kiszavaz mellette, ellene. Úgy tűnik, hogy úgy tűnik, hogy ezt elutasítottuk, de ellenőrizzük le. Tehát megnyitom a szavazást az 50-28-as módosítóról. Megnyitom a szavazást. Tehát elektronikus szavazásról van szó. Kérem szépen, hogy elektronikusan szavazzanak. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Az ellenszavazatok száma is megvan. 54-en szavazta, 25-en mellette, 27-en plusz 1 ellen, tehát ez azt ketten tartózkodtak, ez azt jelenti, hogy elutasítottuk. Na most itt nem működött valami? Hát, nem működött a gépe? Tehát minden esetre elutasítottuk ezt a Kacsinnál is, tehát mellette szavaz Kacsin képviselő úr. Tehát akkor 27 28 ellenében. Tehát 28-an ellene, ő mellette 29 ellene. Tehát e az elektronikus szavazás eredménye 29-en emelték fel a kezüket, 28 ellenében. Tehát elutasítottuk 5008 kiszavaz mellette. Ellene tartózkodás elfogadtuk. 5067-es mellett ellen elutasítottuk. 5011-es mellette kiszavaz ellene elutasítottuk. 50-12-es mellett ellen elutasítottuk. 50-27-es a jelentéstevői mellette kiszavaz, ellene elfogadtuk. 50-09-es részenkéti szavazás. Csak is a második részre szavazunk kiszavaz a második rész mellett. Ellene elfogadtuk a második részt. 50-51-es kiszavaz mellette. Ellene elfogadtuk. 50-49 mellette ellene elfogadtuk. Szalafranka képviselő úr. Elnök úr, nem tudom, hogy nem valami félreértés történtem. Nagyon gyorsan haladtunk, és így ez 50-51-es ről nem tudom, mit mondtunk, hiszen tegnap azt mondtam, hogy az első részt visszavonom, ám a szavazólista csak a kommentára vonatkozott. És akkor így kell értelmezni az eredményt? Igen, igen. Gáta a szavazólistának megfelelően szavaztunk. Ugye itt azt látjuk, only remarks, figures withdrawn. Tehát így szavaztunk. Az 50-49 következik, tehát akkor ellenőrizzük le az 50-49-est. Megnyitom az elektronikus szavazást. 50-49-ről. Mindenki szavazott? kérem, hogy akkor folytassuk. Mindenki szavazott. Lezárom a szavazást. 56-an szavaztak, 23-an mellette, 32-en ellene, tehát ezt a módosítót elutasítottuk. 50-52-es, ki szavaz mellette? Ellene. Elfogadtuk. Az egyes kompromisszumos javaslat. Kiszavaz mellette. Ellene. Elfogadtuk. Akkor a következő kiesik, és az 50-69-es következik. Kiszavaz mellette. Kiszavaz ellene. Elutasítottuk. 50-29 mellette. Ellene. Elutasítottuk. 50-26 a jelentéstevői. Kiszavaz mellette. Nem, ez ügyefogyottá vál, válik, ugyanis az 50-29-es nem fogadtuk el, elutasítottuk tehát, akkor viszont ezt meg kell szavazni, nem? kérdezi az elnök. Tehát kérem, hogy az 50-26-ra szavazzunk kész felemelésen. ellene elfogadtuk. Van egy, következik egy blogszavazás az 5000-től egészen a 65-ig. Jól mondom? kérdezi az elnök. Kiszavaz mellette. én úgy látom, hogy itt blogszavazásra kellene sort keríteni, nem? Elnézést kérek, mondja az elnök. Franka, képviselő úr, öné a szó. Nos, hogyha nem tömbben szavazunk. Net szavazunk tömbben, először az 50.00-ról szavazunk, és utána ha így haladjunk tovább a lista szerint. Allora, la posizione dell'onorevole Sanafranca, che credo parli come gruppo del PPE, è... Tehát az EPP nevében, ugye Szalafranka úr azt mondja, hogy az 5000-es módosítót szavazzuk meg egyben, és utána ne legyen blokkszavazás, hanem minden módosítót egyenként szavazzunk meg. Tehát egyenként szavazzuk meg a módosítókat. Ebben az esetben, hogyha egy politikai frakció ezt így kívánja, azonban nem ért ezzel mindenki egyet, de hát hogyha ez, ez egy kívánság, akkor nem tudok más tenni, mint ennek eleget tenni, és akkor egyenként kell szavazni minden módosítóra. De természetesen ez az önök idejéből vesz el. Tehát 50-53-as nem, elnézést kérek, az 5000-es módosítóról kiszavaz mellette, kiszavaz ellene, elutasítottuk. 50-53 mellette kiszavaz, ellene, elfogadtuk. 5001, 5001 mellette, ellene, elutasítottuk. 50-54 mellette, ellene elfogadtuk. 50-68 mellett ellen elfogadtuk. 5002, tehát 5002 mellett ellen elutasítottuk. 50-57-es mellett ellen tart, elfogadtuk. 50-58-as mellett ellen elfogadtuk, 5003-as mellett ellen elutasítottuk, 5059 mellett ellen elfogadtuk, 5004-es mellett ellen elutasítottuk, 5060 as mellett ellen elfogadtuk. 5005-ös módosító mellett ellen elutasítottuk. 5062-es mellett ellen elfogadtuk. 5063-as mellett ellen elfogadtuk. 5064-es mellett ellen elfogadtuk. 5006-os mellett ellen elutasítottuk. 5065-ös mellett ellen elfogadtuk. Tehát a tartózkodást nem kérdeztem meg, ahogy látják, mert próbálok sietni, de hogyha valaki természetesen tartózkodik, akkor azt jelezze. Tehát emelje fel a kezét, hogyha mellette és az ellene után tartózkodik. 50-13-as mellett ellen elutasítottuk. 50-41 mellette kiszavaz ellene elfogadtuk. 50-42-es mellett ellen elfogadtuk. 5007-es mellett, itt a, csak a, a, a kommentárok mellett ellen elfogadtuk. 5033-as a jelentéstevői kiszabad mellette, ellene elfogadtuk. 50-50 mellett ellen elfogadtuk. 50, 55-ös mellett ellen elfogadtuk. 50-34-es a jelentéstevői mellett ellen elfogadtuk. 50-70-es mellett ellen elutasítottuk. 50-30 mellett ellen elutasítottuk. Az 50-68-assal kapcsolatosan részenkénti szavazás. Az első része szavazunk mellette, ellene. Úgy tűnik, hogy ezt elfogadtuk. A második rész ellenőrizzük le. Jó, akkor megnyitom a szavazást. Az, az első részre szavazzunk, megnyitom az elektronikus szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Kezdjük újra, megnyitom a szavazást az első részre, az 5068-asról. Megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Mindenki szavazott? Nagyon jó, lezárom a szavazást. A szavazás eredménye. 62-en szavaztak, 43-an mellette, 19-en nulla tartózkodással elfogadtuk. Most a második részre szavazunk. Mellette kiszavaz. Ellene. Elfogadtuk. Hát ez teljesen nyilvánvaló. Teljesen nyilvánvaló volt, de akkor ellenőrizzük le. A második részhez szavazunk. Megnyitom a szavazást elektronikusan. Mindenki szavazott. Lezárom a szavazást. 62-en szavaztak, 31-en mellette, 24-en ellene elfogadtuk. 50-31-es. Kérem, hogy kész kezüket emeljék fel, ki szavaz mellette. Ellene. Elfogadtuk. 50-71. Ki szavaz mellette? ellene elutasítottuk. 50-32-es mellette ellene elfogadtuk. 50-43-as mellette ellene elutasítottuk. 50 43-as mellette ellene elfogadtuk. 50-72-es mellette szavaz Ellene elutasítottuk. 50-17 mellett ellene elfogadtuk. Most pedig az 50-23-ra térünk át. Tehát 50-23-as mellett kiszavaz. Mellett ellene elfogadtuk. 50-22 mellett ellene elfogadtuk. Hogyha egyet értenek, azt javasolnám, hogy az 50, 44, 45, 46 ra együtt szavazzunk, hogyha nincs ezzel kapcsolatosan észrevétel. Tehát blokk szavazás 50, 44, 45, 46, szavaz mellette, ellene, elfogadtuk. 50-35-ös mellett, ellen, tart elfogadtuk. 50-24 a jelentéstevője mellette ellene elfogadtuk. Most pedig áttérünk a vélemény tervezetre, és van itt egy szavazólista, amely az egyes módosítóval kezdődik, kiszavaz el, emellett. Mindenki kész a szavazásra? A lőzing, féle egyes módosító, lőzing Meyer. Erről szavazunk, ki szavaz emellett? Ellene. Elutasítottuk. Kettes módosító mellett ellen elutasítottuk. Hármas módosító mellette ellene elfogadtuk. Négyes módosító mellett ellene úgy tűnik, hogy ezt elutasítottuk. Ötös módosító mellett ellene elfogadtuk. Hatos módosító mellett kiszavaz ellene elfogadtuk, hetes módosító mellett ellene elfogadtuk, nyolcas módosító mellett ellen e, elfogadtuk, kilences mellett ellene elfogadtuk, tízes módosító mellett ellen. Hát itt ezt, ezt le kellene elektronikusan ellenőrizni, tehát a tízes fan Orden módosítóra szavazunk, megnyitom a szavazást. Fan Orden mindenki szavazott. Lezárom a szavazást. 64-en szavaztak, 27-en mellette, 36-an eh, ellene, elutasítottuk tehát. 11-es módosító kész kérem, kiszavaz emellett, ellene, elutasítottuk. 12-es módosító kiszavaz mellette, ellene, elutasítottuk. 13-as követ következik, mellette kiszavaz, tehát 13-as mellett, ellene, most pedig elektronikusan szavazzunk a véleményről, megnyitom a szavazást, mindenki szavazott, Elnézést kérek, technikai okok miatt, tehát újra kell, ismételni kell elektronikusan ezt az előző szavazást. Megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Nem működik? Nem működik az ön gépe? Vannak más szavazógépek is, amelyek nem működnek? Most akkor kérem, hogy kész felemeléssel szavazunk. Elnézést kérek, amikor én a zöld gombot megnyomom, akkor a fehér szín jelenik meg. Elnök, akkor azt kérem, legyenek szívesek kézfelemeléssel szavazni. Most akkor nem ültethetjük önt át, tehát ro- működik a gép, de rosszul működik. Talán ez, ez, ez nem igazán a jó megoldás. Tehát kiszavaz emellett. Tehát Mindenki szavazott. Lezárom a szavazott, szavazást. 50-en mellette szavaztak, 6-an ellene, tehát elfogadtuk. Nos hát gratulálunk a jelentéstevő asszonynak. Egy bonyolult szavazás volt de most már eh, lényegében túl vagyunk rajta, a szavazógépek nem mindig működtek. Péter Le képviselő úr azt kérte, hogy hadd szólhasson, mielőtt rátérünk a jelentése szavazására. Kedves kollégák! Kedves kollégák! A 38-as módosítót én visszavontam, tehát visszavontuk, és ennek ellenére nincs új szavazólistánk. Azt hiszem, hogy itt egy technikai javításra lenne szükség a hatos bekezdéssel kapcsolatosan is. Nevezetesen azok az országok, amelyek ratifikálták a megállapodást, már nem 26, hanem 27 országról van szó. Köszönöm szépen ezeket a pontosításokat, akkor át is térhetünk a szavazásra. A partnerségi és együttműködési megállapodásról az Európai Unió és Tajikisztán között a kettes bekezdéssel kezdjük. A 24-es módosítóról van szó, szavaz e mellett? 24-es módosító mellett ellene elfogadtuk. 25-ös módosító mellett ellen elfogadtuk. 26-os módosító a jelentéstevői mellette ellene elfogadtuk. 27-es módosító Hautala, Branta és a többiek kiszavaz mellette ellene elfogadtuk. 28-as mellett ellen tart, elfogadtuk. Na most az egyes kompromisszumos javaslat következik, ki szavaz emellett, ellene tart, elfogadtuk. A 29-es fogyottá válik, 30-as úgy szintén következik a 31-es módosítóra szavazunk, kiszavaz -e mellett, kiszavaz ellene, elfogadtuk. 34-es módosító mellette, ellene, elutasítottuk. 32-es mellett, ellen, elfogadtuk. 33-as mellett, ellene elutasítottuk. 36-os mellett ellen elfogadtuk. 35-ös mellett ellen elfogadtuk. 37-es mellett ellen elfogadtuk. 38-ast visszavonták, 39-esre szavazunk, ki szavaz mellette, ellene, elfogadtuk, 40-es mellett, ellen, elfogadtuk, hogyha valaki tartózkodni akar, akkor jelezze, mert én próbálok gyorsan menni, úgyhogy ez nem kérdezem a tartózkodásokat, úgyhogy jelezzék, ha akarnak tartózkodni. Tehát akkor 41-es mellett ellen elfogadtuk. Ne, most pedig a 42-esre szavazunk, ki szavaz mellette, ellene elfogadtuk 43-as mellett, ellene elfogadtuk 44-es mellett, ellen elfogadtuk, 46-os mellett ellen ta, ö, elfogadtuk, 45-ös mellett ellen elutasítottuk, úgy tűnik, 47-es mellett ellen elfogadtuk. 48-as módosító mellett ellen elfogadtuk, 49-es mellett ellen elfogadtuk, most pedig a kettes kompromisszumos javaslatra szavazunk, ki szavaz mellette, ellene elfogadtuk, akkor ugye fogyottá válik az 50 és az 51-es módosítók is, mivel elfogadtuk a kettes kompromisszumot, most az 52-esre szavazunk, ki szavaz mellette? Ellene. Elfogadtuk. 53-as módosító, ugye fogyottá válik ezáltal, 54-esre kiszavaz mellette tehát ellene elfogadtuk. És itt van egy szóveli módosító, amelyet nem olvasok fel, mert itt látják a szöveget az 55-ös módosítónál, tehát kiszavaz emellett, ellene elfogadtuk, 56-os mellett ellen elfogadtuk. 57-es mellett ellen elfogadtuk. Egyes mellett egye ellene. Azt hiszem, hogy ezt elutasítottuk, de nem vagyok benne teljes mértékben biztos, hogy elnézést kérek. Agályaim vannak, tehát elektronikusan csekkoljuk ezt le, tehát egyes módosítóról van szó, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott. Én mellette szavazok, mellette szavazok. Lezárom a szavazást. 61-en szavaztak, 26 an mellette, plusz 1, akkor 27 így, és 33-an ellene, tehát ezt elutasítottuk. Most pedig a B preambulum bekezdésre szavazunk, kettesre szavazunk, el, mellette ellene elfogadtuk szóbeli módosítója a jelentéstevőnek, szavaz mellette, ellene elfogadtuk, ügyefogyottá válik a hármas a, és a négyes is. Most pedig az ötös re szavazunk. Mellette ellene elfogadtuk. Hetes mellett kiszavaz, ellene elutasítottuk. Hatos mellett ellene elutasítottuk. Nyolcas a jelentéstevője mellette ellene elfogadtuk. 9-es módosító mellett Elene. elfogadtuk. 11-es módosító mellett ellen elutasítottuk. 10-es mellett ellen elut elnézést kérek, mondja az elnök, elfogadtuk ezt. 12-es módosító mellett ellene elfogadtuk, 13-as mellett nem, elnézést kérek, mondja az elnök, ez ö, ö, kiesik, mert ugye a 12-est megszavaztuk, tehát a 14-es módosítóra szavazunk mellette, ellene elfogadtuk, 15-ös mellett ellen elfogadtuk. 16-os mellett ellen elfogadtuk. 17-es mellett ellen elfogadtuk. 18-as jelentéstevői mellett ellen elfogadtuk. 19-es a jelentéstevői mellett ellene elfogadtuk. 21-es mellett ellen elfogadtuk. 20-as mellett ellen elutasítottuk, 22-es mellett ellen elfogadtuk, 23-as mellett ellen elfogadtuk. Most pedig az elektronikus végső, végső szavazásra kerül sor a ö, jelentéstervezetre. Megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. 58-an szavaztak, a hölgy ott nem szavazott, vagy nem működik a szavazógépe, csak, csak hogy tudjam, igen, mellette van. Tehát akkor 51 plusz 1, 52-en szavaztak, nem, még valaki átült. Tehát 58-an szavaztak, 52-en mellette, 53-an, 53-an mellette, heten ellene senki sem tartózkodott. C'è una chiesta di intervento, non Van egy felszólalási kérelme, nem értettem, hogy miről van szó, mondja az elnök. Intervenire? Valaki kíván szólni? Hát akkor megkapja a szót, tessék, tessék, parancsoljon. For. Non, eh, lei ha Ön, tehát mellette szavazott, ugye? Jó, tehát akkor 51-en elektronikusan szavaztak mellette, 3-an pedig kész felemeléssel, tehát ez 54-et jelent, és 58-an szavaztak. E, tehát elfogadtuk, és gratulálunk a jelentéstevőnek. Most pedig az ajánlás tervezetről szavazunk. Itt nincs módosítás, erről szavazunk elektronikusan, megnyitom a szavazást, tehát elektronikusan. Akinek nem működik a gépe, jelezze, és akkor majd kéz felemeléssel jelzik, tehát ön ismételten akkor mellette vagy ellene? Mellette, tehát akkor mellette hányan Szavaznak tehát kézfelemeléssel hárman. Tehát most a, akinek nem működik a gépe, és e, e, szöveg mellett szavaz, emeljék fel a kezüket. Négyen, négyen szavaznak. Lezárom a szavazást. 51 plusz 4, ez 55 mellette, heten ellene, egy tartózkodással. E- ezt a az ajánlást elfogadtuk, és gratulálunk az előadónak. Nos, hát így nagyon jó. Tehát gratulálunk a jelentéstevőnek, ahogy már jeleztem, tegnap már jeleztem, hogy Lunacek képviselőasszony kérésére megszerveztük a, tehát a, azt a lehetőséget kaptuk, hogy Árnó asszony és Morán ura, úr informálni fognak bennünket a ö, Morán úr az ázsiai ügyekért felelős, Árnó asszony foglalkozik Afganisztánnal, tehát ők fognak bennünket informálni. Hogyha önök egyetérnek, értenek, akkor azonnal folytatjuk, és Morán doktornak adom meg a szót először. Az afganisztáni hely, helyzetről fog beszélni Morán doktor úr. Megadom neki a szót. Thank, thank you very much. Morán a facultad intervén. Öné a szó, Morán doktor úr. Mr. Chairman, uh, thank you. Elnök úr, köszönöm szépen. Két szempontról szeretnék beszélni, és azután pedig kollégámat Veronik Arnót kérem meg, hogy a helyi helyzetről beszéljem, az afgán elnökválasztás tükrében. Ki szeretnék tekinteni a következő pár hónapra? Először is, bármi is lesz a választások eredménye, és bármennyire is megváltoztatja ez akár az afganisztáni etnikai csoportok eh, arányát, a erős eh, kampány, melyet dr. Abdullah folytatott, eh, megerősített őt, és valószínűleg több, nagyobb szerepet fog játszani az új adminisztrációban. Fontos, hogy ezt felismerjük, ezt a helyzetet, és hogy minden oldalról fenntartsuk a kapcsolatot mindenkivel, megnyugtatandó helyzetet. Fontos, hogy a választási eredmények ismerete után biztosítsuk, hogy egy kompetens adminisztrációval rendelkezünk, amely teljesen elkötelezett a fenntartható Afganisztán célja mellett, egy olyan Afganisztán mellett, amelyben szabad és, és tisztességes um, uh, módon élnek az emberek. Fontos szerepet játszott a választási panaszbizottság, amelyet a nemzetközi közösség is támogatott. Nagyon fontos uh, ez a folyamat, melyet az Európai Unió is játszott, ami pedig a jövőt illeti. Talán emlékeznek rá, hogy júniusban az általános és külügyek tanácsa a tanácsot és a tanács titkárságát arra kértem, hogy vizsgálja meg az afganisztáni helyzetet, és fogalmazzon meg ősszel a bizottság javaslatokat a tekintetben, hogy merre léphetünk tovább ebben az országban. Szeretnék néhány szót szólni erről az eredményről. Először is nem szabad elfelejteni, hogy sokat elér, sok mindent elértünk 2002 óta az egészségügy és az oktatás területén, a termelés elleni harcban sokkal jobb helyzetben van az ország, mint a tálibok alatt. Úgy gondolom, hogy mi az Európai Unióban azt mondhatjuk, hogy megfelelő helyekre koncentráltuk a segítségnyújtásunkat, a kormányzati munkára, az egészségügyre, az oktatásra és az igazságszolgáltatásra is. Nagyon nehéz választói megfigyelő missziókat is folytattunk, és úgy gondolom, hogy ezen a ponton mindenkinek gratulálnom kell, aki részt vett a missziókban, és persze a nyomonkövetést eh, is le fogjuk folytatni. De semmiképpen sem értük el még a célunkat Afganisztánban, de talán annyit mondhatunk, hogy egy olyan fázisba kezdünk lépni, lépni, amelyel elérhetjük a végcélt, és az a cél, hogy megerősítsük az afgán erőket, növeljük a kormány hatékonyságát, a politikai viselkedés standardját növeljük, a emberi jogok tiszteletbe tartását, a nők jogainak tiszteletben tartását, a korrupció elleni harcot megerősítsük, és az ISAF által tett intézkedésekhez kell a civil intézkedéseket is igazítani. Fontos tehát, hogy az afganizációs folyamat előre lépjen, különös tekintettel az ország szubnacionális szinten való igazgatására, tehát a különböző régiókban, önkormányzatokban nagyon nagy kihívások előtt állunk. Speciális erőfeszítésekre lesz szükség ahhoz, hogy a helyi szinten kiképezzük még a munkatársakat, egy civil forradalomról beszélnek egyes tudósítók, nem tudom, hogy ez a legmegfelelőbb kifejezése, de minden esetre hatalmas terület és hatalmas kihívás előtt állunk. Másrészt az EU-ban úgy gondoljuk, hogy mind az igazságügyi intézmények, mind a rendőrség kiépítésében fontos szerepet kell játszanunk. Ehhez mind anyagi, mind emberi erőforrásokra szükség van de ezzel rendelkezünk, és a bizottság is jó úton halad, és biztos, hogy a tagállamok is megteszik a kötelezettségeiket. A rekonciliáció területén úgy gondolom, hogy az afgán és a nemzetközi erőfeszítéseket támogatni kell a lázadók leverése területén, de úgy, hogy az afgánoknak kell ezeket az akciókat vezetni. Végezetül annyit szeretnék mondani, hogy az Afgán Nemzeti Fejlesztési Stratégia 2010-ig eh, van érvényben, de egy új politikai irányultságra lesz szükség, és úgy gondolom, hogy a fent említett elemeket kell prioritásossá tenni. Vannak olyan elemek, amelyek a jelenlegi kontextusban, mint hogy el, eh, háttérbe szorultak volna, kifogyott volna a szuflájuk. Ezért tehát a jövendőbeli programunk alapvető részének kell lennie például a választási missziónak is, és megfelelő média stratégiára is szükségünk lesz. Mindezt elmondva, és kitekintve a választási megfigyelők munkájára átadom Dominik Árnónak a szót, tehát elnök úr, hogyha megengedi, akkor Árnó asszony folytatná mondandóját. Köszönöm szépen, elnök úr! Szerencsére nem Afganisztánban, hanem önökkel vagyok ma, de ezt a műveletet, amely meglehetősen kivételes, kivételes volt, megszerveztük. Mint tudják, ez fontos politikai eszköz az EU számára. Ezt a bizottság vezeti, mégpedig a választási megfigyeléseket. Már 20 éve nagy tapasztalatokat szereztünk ebben, de az afganisztáni művelet különösen rendkívüli volt. Miért? Mert hosszú idő óta ez volt az első választás, amelyet az afgánok szerveztek és ellenőriztek. 2005-ben is ott voltunk, majd 2000, előtte 2004-ben is segítettük az afgánokat, de akkor a nemzetközi közösség ellenőrizte a folyamatokat, eljárásokat. Most az afgánok szervezték a választásokat, és a biztonság szempontjából itt nagy kihívások voltak. Ez a rendkívüli misszió azért volt rendkívüli, mert biztonsági infrastruktúrát állítottunk föl, már előzetesen oda mentünk, és több helyszín volt, Kabul volt a központ, két hónapon keresztül figyeltük meg a helyzetet rendkívüli volt, mert ez nem olyan EP delegáció volt, mint amely általában rendszerint érkezik, ilyen eseményekre vannak hosszabb, rövid távú, rövidebb távú megfigyelő missziók. Általában az EP rövid ideig végzi ezt. De figyelembe véve a választásokat, most ezt nem a szokás szerint szerveztük meg. Az összes tagállam támogatott bennünket, de Kanada, Norvégia, Svájc is, amelyekkel külön megállapodásaink vannak, és nagyon nagy a tapasztalatok. Körülbelül 100 megfigyelőt költünk, és mint mondtam, nem csak Kabulba, hanem nyolc más regionális központba is. 22 különböző nemzetiségű, megfigyelő volt, valamint svájci, kanadai és norvég megfigyelő. Általában az a szokás, hogy a vezetője a missziónak politikai személyesség, aki a választási műveleteket vezérli. De úgy gondoltuk, hogy hitelesebb, hogyha egy bürokrata végzi ezt a munkát, én vagy más, és az EP jobban átlátja és megérti a választási folyamatokat másokhoz viszonyítva, és így Ferrero Wagner biztos asszony még a régi parlament mandátumának lejárta előtt úgy döntött, hogy Philip Morion kéri fel erre a posztra, ő már Kongóban együttműködött velünk, és Boszniában is közreműködött, az is igen komplikált volt, az a művelet, ugyanúgy, mint jelen esetünkben, és hogyha diplomatikusan fogalmazom, nem túl nagy volt a lelkesedés úgy általában az emberek körében, vagy a felelősök körében a téren, hogy vezessék a missziót, figyelembe véve a biztonsági helyzetet. Mint mondtam, két hónappal a választások előtt kezdtük meg a megfigyeléseket, azon kívül tanulmányoztuk a törvényhozói kereteket az afgán hatóságokkal, a választási bizottság, a panasztételi bizottság mindenképpen korrekt volt. Nehéz körülmények között zajlott a szavazás, ahhoz képest nem is volt olyan rossz, és az emberek végül is elmentek szavazni annak ellenére, hogy megfenyegették őket. Nem akartuk, hogy Halál esetek legyenek, de az ország nagy részét meg akartuk figyelni, ha, már, ha nem is az egészet. Helyi megfigyelőkkel, más országok megfigyelőivel egyeztettünk és információt cseréltünk. Figyelembe véve a rendkívüli körülményeket, végül is elég jól alakult a dolog, mint mondtam, ami a törvényhozói kereteket illeti, ez sem volt rossz, de a választás napjától fogva, elnök úr, hogyha megnézte a preliminary statementet, akkor láthatja, hogy voltak problémák, némelyik strukturális jellegű. A legsúlyosabb az volt, hogy nem volt szavazó jegyzék azért, hogy ellenőrizni lehessen a választók számát és kategóriáját, főként a nők esetében el tudják képzelni, hogy milyen volt a helyzet emiatt. Volt egy másik nyugtalanító elem, mégpedig az, hogy a média több megszólalási lehetőséget adott a jelenlegi elnökség által támogatott jelölteknek, de általában ez így van a legtöbb országban, ahol megfigyeléseket folytatunk választások idején. A törvényhozói panel nem volt rossz, de a megvalósítás jelentett gondot. Annyit szeretünk volna emlni, hogy azért voltunk ott, hogy az afgánoknak segítsünk. Ott voltunk, még mindig ott van egy csapat, nagyszámú csapat, amely a szavazat számolást segíti és figyeli meg. Egyre több kérdés merül fel a csalásról. Mit teszünk? Mi az afgán hatóságoknál leleplezzük ezeket az eseteket, választási vitabizottságot hoztak létre, öt személy tagja, három személy nem afgán közülük. A tagállamokkal és a bizottsággal azt próbáljuk elérni, hogy a jelöltek ne nyilvánítsák ki azonnal a győzelmüket, és tartsák tisztelembe az eljárásokat és az ütemtervet. Nincs polgárháború, a jelöltek kontrollálni tudják a táborukat, és fokozatosan jelennek meg az eredmények. A részvételről, részvételi arányról nincs eredményünk, és amikor oda mentünk, azt mondtuk, hogy legyenek biztonságosak és inkluzívak ezek a választások, és a lehet meglehetősen reprezentatívek. Így a választók, szavazók száma fontos lehet. Hogy minden relatív, mert a 40%-os részvételi arány Európában csodálatos, vagy csodálatos lenne, Afganisztánban ez meglehetősen alacsony számarány. Ami még minket aggaszt, aggaszt az az, hogy a déli ország részben a legtöbb megfigyelő nem tudott igazán megfigyelni, és a részvételt, illetően észak és dél között különbség van. Ami evidens az az, hogy a biztonság bizonytalansága és a fenyegetések nagyon sok afgánt eltántorítottak attól, hogy szavazni menjen így bizonyos emberek nem tudtak elmenni szavazni, ez a legitimitást megkérdőjelezi. Körülbelül 60 százaléka a szavazó helyiségeknek, ezekben már megtörtént a szavazás, a szavazat ellenőrzése. Az első eredmények szerint Karzai volt a győztes, aztán ez csökkent, a mai eredmény 47,3%-ot ad Kárzájnak, 32,6-ot Abdul Abdullának, ez jó eredmény, és a harmadik Bas Ardoszt 11,6%. De még nem fejeződött be a dolog. Az ütemterv a következő. Az afgán hatóságok szabták ezt meg kezdetkor. Azt mondták, hogy előzetes eredményeket szeptember 3 és 7 között adják meg a nemzetközi közösségnek. Szerintem inkább ez szeptember 7-én lát majd napvilágot. Azért előzetes, mert nem történt meg bizonyos ellenőrzés, vannak panaszirodák, és 20 ezer panasz érkezett, ebből 600 valóban érintheti a végeredményt. Itt az a nagy feladat, hogy ki kell tudni választani azokat, amelyek nem tudják megváltoztatni a szavazás eredményeit, és azokat, amelyek a helyzetet megváltoztathatják. 600 eset fontos kategóriát érint, úgyhogy érezhetik, hogy itt milyen nehézségek vannak szeptember 17-én fogják befejezni a munkát, és az a lényeg, hogy a végeredményt nem lehet tanúsítani, csak akkor, amikor a választási panaszbizottság már validálta a szavazatokat, ennek 17-én kell megtörténnie, és az eredmény hitelesítése szeptember 17 és 21 között kell, hogy megtörténjen felhívjuk mi magunk a hatóságok figyelmét az összes szabálytalanságra, ez a mi feladatunk, és hogyha lesz második forduló, hát ezt majd még meglátjuk. Az afgán hatóságok azt mondták, hogy akkor van második forduló, hogyha egy jelölt az első fordulóban nem szerez 50%-ot. Erről most még semmit nem mondhatunk. Az összes partnert óvatosságra intjük. A szavazatszámlálás még nem fejeződött be az összes szavazó helyiségben, úgyhogy nem tudjuk megmondani, hogy hányan szavaztak, mi az eredmény, és a panasz eljárásnak mi lesz a hatása. A panasz eljárások az összes párt szintjén zajlanak, is érkeztek. Most mindenki részt vesz ebben a játszmában. A lényeg az, hogy a rendszer dolgozik, és a választási bizottságnak működnie kell. A, az EU megfigyelő csapata ajánlásokat fog majd megfogalmazni, és ezeknek javítaniuk kell a rendszer törvényhozó és gyakorlati szempontból javítani kell, még ha kevés is az idő, az egész rendszer, azért, hogy a most épülő demokráciát támogassuk Afganisztánban, hiszen 2010 júniusában lesznek törvényhozói választások, ott nem marad túl sok időnk. Bátorítanunk kell az afgánokat arra, hogy a szakértők ajánlásai alapján járjanak el. Ez körülbelül október elejére várható az eredmények megérkezése után. Akkor látjuk majd egészben a helyzetet. Emlékeztetek arra, elmondták nekünk, hogy kicsit naívak voltunk, és mi azt mondtuk, hogy minden csodálatos volt, de nem, ezt nem mondtuk, csak azt mondtuk, hogy jobb volt a helyzet, mint amit várhattunk Afganisztánban, hiszen az nem olyan demokrácia, mint Norvégia beszéltünk a biztonsági problémákról is, de azért nem kell a dolgokat dramatizálni. Most hagyjuk, hogy az afgánok elvégezzék a munkájukat, és felhívjuk figyelmüket az általunk tapasztalt problémákra. És a szokásos, rendes választási eljárások betartására hívjuk fel a figyelmüket. Köszönöm, elnök úr, és ha bármi kérdés van, akkor válaszolok. Köszönöm szépen Morán doktornak és Arno doktornőnek a beszámolóikat, és elindítom a vitát. Kezdjük Lunacek képviselőasszonynal, ugyanis ő javasolta ezt az eszmecserét. Köszönöm, elnök úr. Köszönöm szépen. Köszönöm a bizottság képviselőinek, hogy eljöttek. és hogy eljöttek ilyen gyorsan a választások után, hogy megmondják, hogy hogyan látják a választás eredményeit. Beszéltek persze a problémákról is. Én és a zöld frakció azért kértük, hogy vitassuk meg ezt a kérdést, mert az Európai Unió ugye egy megfigyelő küldöttséget küldött ki, és nagyon sok pénzt is befektetett ebben. És a választások utáni napon Némiképpen ö, bosszantottak azok a ö, lelkes kijelentések, hogy milyen jól, jól voltak megszervezve a választások. Morion tábornok azt mondta, hogy ezek jók és tisztességesek voltak. Ferrer Waldner azt mondta, hogy a demokrácia győzelme és az afgán lakosság győzelme volt. Azt gondolom, hogy ez a lelkesültség azt a tényt azért mégiscsak elpalástoltam, amelyről ön is beszélt, hogy nagyon komoly problémák is voltak a választások során. És ez inkább ilyen wishful thinking, ilyen vágyszerű gondolkodás volt. Az a lelkesedés, abban reménykedtek, hogy nagy lesz a választási részvétel, és az EU részéről nem akartak látni és tudomásul venni, súlyos problémák is fennálltak. fennálltak. Ez volt tehát az egyik oka, miért eh, erről vitáztunk. 3000 panasz nyújtottak be a választási panasz bizottságnál. Hamis választási cédulák, szavazó cédulák voltak, eltűntek a választási urnák, a nők részvétele nem volt biztosított, néha nők helyett férfiak akartak szavazni, és a Free and Fair Election Foundation of Afghanistan arról számolt be, hogy 650 választó irodában, amelyet külön nőknek nyitottak ki, választó körletben, ezek zárva voltak, és 1500 ilyen voting center egy órával a választások megnyitása után, kezdete után nyitottak meg. És a kormányzati hatóságok és a helyi hatóságok és a helyi szereplők ö, veszélyeztették, fenyegették a nőket, mondván, hogy a nők szavazzanak. Ezek azok az esetek, amelyeket semmiképpen sem úgy írhatnék le, hogy szabad és tisztességes volt a választás látom, értem én, hogy többen mentek választani, mint amitől féltek. De délen például egyáltalán nem így volt a helyzet. A problémám tehát az volt, hogy az Európai Unió képviselői azt állították, hogy minden csodálatos volt, kicsit persze túlzok, de hát valóságban nem így állt a dolog. hiszen úgy tűnik, hogy a valóságot nem akarjuk figyelembe venni, és remélem azonban, hogy most figyelembe vesszük, hogy milyen nehézségekkel álltunk szemben, és megpróbáljuk majd felderíteni, mekkora volt a választási csalás jelentősége, és ilyen módon olyan eredménnyel, eredményt kapunk, amely világosat teszi, hogy Karzai nyert, vagy nem nyert. Hogyha bizonytalan a kérdés, akkor az Afganisztán szám jövője számára sem másodlagos. Abdullah Abdulla maga mondta, hogy a választási csalás öm, panaszait gyakran elhallgatták. Van egy német szakértő, aki a Stiftung für Wissenschaft dolgozott, és az ENSZ speciális misszióján dolgozik Afganisztánban, Thomas Hutich, és egy interjújában azt mondja, idézem, az afgán viszonyokat tekintve sem volt nagyon sikerült a választás. És valószínűleg volt választási csalás. Ez egy olyan szakember, aki beszél, aki hosszú évek óta ismeri Afganisztán. Tehát ezek a komoly manipulációk fényében némiképpen bosszantott, hogy az Európai Unió ezt nem vette tudomásul nem indulhattunk ki abból, hogy Afganisztánban minden tökéletes és csodálatos, hogyha nem vagyunk hajlandók tudomásul venni, hogy mi a valóság. Ezért a bizottságtól és a biztosasszonytól is azt várom, hogy eh, beszéljenek őszintén. És mondják azt, hogy annyira azért nem sikerült jól a választás, mint amennyire akartuk, mint amennyire eredetileg gondoltuk, hogyha komolyan akarjuk venni az afgán lakosságot, akkor ezeket a fenntartásainkat is hangoztatni kell. Mondhatjuk azt, hogy nagy reményeket tápláltunk, de ezek a remények nem váltak mind be. Nem szabad tehát, hogy egy ilyen sikerpolitikát folytassunk, hiszen ezzel tartozunk az afgán lakosságnak is. Kérdéseim épp ezért ugyanebben az irányba mutatnak. A kérdés, hogy mikor, rendel, mikor állnak rendelkezésünkre az előzetes eredmények. De arra is kíváncsi volnék, hogy Karza és Abdullah Abdullah között a helyzetet hogyan ítéli meg. Azt mondta, hogy még nem volt semmilyen kihágás, lázongás, az emberek várnak az eredményre, de engem mégis csak érdekelne, hogy mi történik, hogyha publikálják, hogy Karzai mondjuk 55%-kal nyert. Mi történik, hogyha mondjuk Abdullah Abdullah 40%-os eredményt kapott, akkor ez nagyon szoros lesz. Mit jelent ez a jövő számára? Lehet, hogy ők ketten közösen dolgoznak majd tovább, vagy hogyan ítéli meg ezt a helyzetet, milyen információkkal rendelkezik Afganisztánból, ez is érdekelne. És még egyszer mondom, kérem, hogy szívleljék meg ezt a bírálatot, amelyet mondok, hiszen a biztos asszony és Morion tábornok húrá optimista kijelentései inkább ilyen vágyakról, mint valóságról tanúskodtak, és ilyen módon nem vették figyelembe a valós helyzetet, nem elemezték kellőképpen. Alla parola. Most pedig Salafranca kollégánk kap szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm szépen, elnök úr. És köszönöm a bizottság képviselőjének is, hogy ilyen gyorsan megjelentek körünkben a parlament megkeresésére. Nem értek egyet az elő, előttem felszóló kollégával, bár tegnap támogattam a kérést, hogy jelenjen meg a bizottság, hiszen figyelembe kell venni, hogy a választási megfigyelési missziók függetlenek Ön maga mondta, hogy talán egy kicsikét túloz, de azt mondta, hogy Ferrero Wagner biztos asszony és Morion tábornok nagyon lelkesen nyilatkoztak volna. Hát Ferrero Wagner biztos asszony és Morion tábornok kijelentéseit még egyszer elolvastam, és nem hiszem, hogy ezeket túl lelkesnek lehetne nevezni. A biztos asszony a biztonsági helyzet rosszabbodásáról beszél. Morion tábornok 11 halálos áldozatról számol be a választásik lebonyolításában résztvevők közötti 40 ember ember autóbomba áldozata lett. Sok embert láttunk, akinek a kezét eltörték, leverték, az orrát, lehasítottak épp úgy, mint a csuklóját, mert részt vettek a választásokon. Nem hiszem, hogy ezt nagyon lelkesítőnek lehetne nevezni. Ezen felül az EU képviselői előzetes véleményeket mondtak, nem véglegeseket. Igyekeztek a választási folyamatot egészében értékelni. Egy választási megfigyelői misszió azonban nem csak a választás napjára vonatkozik, mint a kollega asszony is pontosan tudja, hanem az egész folyamatra. A választás lebonyolító helyekre, a választást megítélő hatóságok, a választási bizottság függetlenségére, a médiumokban való fellépés lehetőségére, finanszírozásra, hogy ez arányos és kiegyenlített volt, Számos körülményt megvizsgálnak tehát a választási megfigyelők, nem csak a választás napján történteket. Azt mondhatom, hogy én magam is vezettem egy választási missziót, amelyben Howitt és Morion kollégák vettek részt, és azt kell, hogy mondjam, hogy a parlamentben kevés kollega rendelkezik azzal a szakértelemmel, bátorsággal és tapasztalattal, mint Morion tábornok a demokratizáció területén, az Afganisztánban, és úgy gondolom, hogy az Európai Bizottságot támogatni kell. Sokba kerülnek ezek a missziók, de nem csak az EU-ban, hanem az egész, a nemzetek közösségének is. És valóban az afganisztáni demokráciát konszolidálni kell. Ezt nem lehet más kérdésektől függetlenül látni ezt a feladatot, ezt a kérdést, és az Európai Unió további bevetéseivel kontextusban kell látni az afganisztáni fellépést. Az Európai Bizottság nagyon nagy kockázatot vállalt a technikai értékelő misszióval, de ez megkönnyítette a választási megfigyelők munkáját. Ezért gratulálni szeretnék Morion tábornoknak, hogy ezt a nehéz feladatot elvállalta, és az előzetes nyilatkozatot megtette. Mind a biztos asszony, mind az ő nyilatkozata nekem inkább visszafogottnak tűnik. Visszafogottságról tettek bizonyságot, és ez egy olyan nehéz helyzet, mint amilyenben Afganisztánban van, nagyon fontos. Látni kell persze, hogy a választási csalásra vonatkozó vádak mennyire válnak be és úgy gondolom, hogy nem lehet hirtelenkedő következtetéseket levonni, hogy szükség van egy második fordulóra. Ám, ha ezen drámai körülmények között, ahol sok merényletet és elkövettek, ilyen sokan elmentek választani, akkor gratulálhatunk az afgán népnek, és valóban az egész folyamat er- értékelését nem hiszem, hogy addig el lehetne végezni, amíg a szavazatokat ki nem, meg nem számlálták. És persze a megfelelő afgán hatóságnak kell ellenőrizni a választási csalásról szóló vádakat, és csak ez alapján lehet választási csalásról beszélni. Mi parlamentünknek pedig az a feladata, hogy az Európai Bizottságot felelősségteljesen és példaértékűen támogassa, hiszen ők is felelősségteljesen jártak el, és Morion kollégánk kitűnő munkát végzett, és mindent megtett a demokratizáció érdekében. Köszönöm szépen Szala Franka képviselőnek, most pedig Obiolsz kollega következik. Mm-hmm. <coughs> Presidente, el, el representante especial de la Unión Europea. Az Európai Unió külön megbízottja Afganisztánban és Pakisztánban ma nem lehet itt, sajnos. Nagyszerű volna, hogyha itt lenne jó barátunk Morion, kollega, és itt nem csak az afgán és a pakisztáni eseményekről cserélhetnénk eszmét, hanem az egész világ részben történteket megvitathatnánk. Egyszer némi humorral mondtam, hogy az európai törzseknek egy hangon kellene szólni. Nos, hát az itt képviselt európai törzseket szeretném megszólítani, hogy az álláspontjukat egyeztessék. Ez tipikusan az a vita, hogy félig tele vagy félig üres-e a pohár. De egy valamiben talán egyetértünk egymással legalábbis. Remélem az afgán választások pozitív eredményt hoztak, és egyben ezen ország tragikus helyzetét is visszatükrözik. Fontos, hogy ne csak politikai megfontolásokkal éljünk, hanem alaposabban megvizsgáljuk ezeket a kérdéseket. Ez a vita még lefolytatandó a parlamentben. Az USA és az európai kormányok és médiumok nyilvánossága arról szól, hogy egy meghatározó pontot ért el az afgán történelem. Morion úr surge beszélt, tehát arról, hogy meg kell erősíteni a haderőket Afganisztánban, ám a surge egyelőre inkább a tálibok oldalán történik. Az USA pedig arról gondolkozik hangosan, hogy hogyan lehet a drámai jelenségekre választ adni. Nálunk ez a vita még nem zárult le, és nem is hiszem, hogy ezt a vitát már lefolytathatnánk, de nagyon fontos volna, hogy Jacek és Morion urak minél hamarabb megjelenjenek a külügyi bizottság előtt, hogy ezt a vitát lefolytathassuk. La parola a... Köszönöm szépen, Obiasz kollega. Most melyek kollega következik. Presidente, efectivamente yo coincido con la última intervención de... Köszönöm, elnök úr. Egyetértek azzal, amit hallottam. Valóban méreható vitát kell folytatnunk. Mint tudják, a GUE, a mi frakciónk soha nem értett egyet ezzel az afganisztáni beavatkozással. Ez már kezdettől fogva így van, 2001 óta. Ürügy szolgált egy terrorista letartóztatása, és az, hogy véget kell vetni a mágtermelésnek, és fel kell szabadítani a nőket. De, mint elmondtam, mi soha nem értettünk egyet. Az összes elemző egyetért azzal, hogy ez a választási folyamat, ezt az egész folyamatot csak azok akarták, akik katonailag közbeavatkoztak Afganisztában. Mi nem értünk egyet a tábornok által javasoltakkal el kell mondani és be kell vallani, hogy 2001 óta ez a stratégia kudarcot vallott. Tudjuk, hogy az Európai Bizottság itt milyen szerepet játszott, ezt üdvözöljük, de itt most választásokról beszélünk két jelöltel, Karzai és Abdullah jelöltekkel. Abdullah lehet, hogy kevésbé integrista, mint Karzai, de Karzai sem volt integrista, de amikor hatalomra jutott, akkor a hadurakkal megegyezett. Egy sor törvényt hoztak, például a nőkkel kapcsolatosan, vagyis azt mondták, hogy vissza kell térni ahhoz a helyzethez a nőkkel kapcsolatosan, ami 2001-ben volt. Aztán végül nagyon sok afgán nem is szavazott, és még mindig ott van a borzalom Afganisztánban a burka borzalma, ami középkori maradvány. 42 amerikai katonát öltek meg augusztusban, ez volt a legszörnyűbb hónap, és az afgán hírszerzés alelnökét is megölték, az egyik parlamenti képviselőt például kiutasították Afganisztánból, pedig ő itt járt már az EPI-ben is. Ő most illegálisan élhet csak, és ez azt jelenti, hogy az élet tarthatatlan ott Afganisztánban. Valamilyen választ kell kidolgoznunk, hosszú távú választ. A választások a háború körményei között soha nem tekinthetők szabad és demokratikus választásoknak. Mi, európaiak, mi nagyon okosak vagyunk, jól neveltek, de mindig azon erősködünk, hogy a kormányozhatóság és a kormányzás az, az olyan, mint amit mi művelünk. De vajon mi adjuk a legjobb példát a kormányzásra és a demokráciára? Tényleg, hogy döntő pillanathoz érkeztünk, és olyan vitát kell folytatni, amely túllép a az egyszerű megfigyelésen, mert legyen Karzai vagy Abdullah, aki győz, az igazi győztesek úgyis a hadurak és a lakosság helyzete továbbra is tarthatatlan marad. Mit akarunk tenni? Továbbra is a katonai jelenlét mellett maradunk? vagy befolyásolni kell ezt a politikát, az amerikai politikát, ami igen világos és kemény volt kezdetkor, vagy pedig nem kellene inkább az újjáépítás, újjáépítés stratégiáját folytatni, mindig csak a háború mellett kell állni. Mint mondtam, az úrral értek egyet, alapvető vitát kell folytatnunk nyolc évi katonai jelenlét után eljött-e valóban a pillanat arra, hogy átalakítsuk a stratégiánkat. Köszönöm. Köszönöm szépen. Atkins képviselőnek adom meg a szót most. Köszönöm, elnök úr. Nagyon sok minden elhangzott abból, amit mondani akartam, de egyetértek azzal, amit kolléganőm Lunacek asszony mondott az általános megközelítésről rövid vagyok, támogatom az elhangzottakat. Szerintem sok a kételje az eredményeket, illetően nem lehetünk önelégültek az eredményekkel kapcsolatosan, és ami a médiumok jelentését illeti, 2500 panasz érkezett, és Tudjuk, hogy itt az urnákkal kapcsolatosan is voltak visszaélések. Holbrok úr az állítólagos győztessel találkozott, de az USA szerint lesz itt egy második forduló is, vagy még egy választás, és tudjuk, hogy a pastuk között és a többiek között nagy a szakadék. Hogyha van csalás, akkor az biztos, hogy a vesztes nem fogja elfogadni az eredményeket, és ugyanígy fognak viselkedni a támogatói. Elnézést, el kell mennem, még mielőtt megkapnám a választ, mert lekésem a repülőmet. De a lényeg, hogy a bizottság egyetért vagy nem ért egyet, de Holbrok úr igen tiszteletre méltó amerikai, és ő elmondta, hogy itt újbóli szavazást kellene szervezni. Másodszorban a szerződések hatása, amelyeket az afgán kormány kötött külföldi vállalkozók kapták ezeket a szerződéseket. Kérdezem, hogy ennek volt-e valamilyen káros hatása az afgánokra, akik úgy érezték, hogy ők nem részesedhetnek ezekből a megrendelésekből. Harmadsorban a választások alatt és azóta a választásoknak volt-e valami hatása arra, hogy Pakisztán lezárja határait? Jelentős eh, számú zavarkeltő talán most Pakisztánban üldögélget, és nem Afganisztánban. Ezt is meg kellene nézni diplomáciai, katonai szempontból, és a józanész szempontjából hogy kellene itt eljárni. Sok brit katona meghalt, és tudom, hogy más katonák is. Nagyon nehéz ezt igazolni, még akkor is, hogyha támogatjuk a mi beavatkozásunkat a nyugat részéről. Nagyon nehéz a megölt katonák rokonainak bizonygatni, hogy részt kellett venni a választások megszervezésében, melyek célja demokratikus volt. Néhányat megöltek, mégpedig akkor, amikor szavazóhelyiséget védtek, ahol csak hárman tudtak szavazni. Szerintem ez olyan helyzet, amikor kollektíve nem tudunk megbirkozni a problémával mindannyiunknak el kell köteleznünk magunkat a probléma megoldása mellett, vagy pedig ki kell onnan vonulnunk, mert fél intézkedésekkel nem érünk el semmit. Köszönöm. Köszönöm szépen. Lébris képviselő kap szót most. Köszönöm szépen. Engedjék meg, hogy néhány véleményt én is elmondjak önöknek az afganisztáni választásokról szóló vita kapcsán az Európai Unió nem mondta ki világosan, hogy még a választások előtt elfogadtak egy olyan törvényt, amely nő ellenes, és az emberi méltóságot sérti. Akkor, amikor amikor ezt a megfigyelést tesszük nevezetesen, hogy a nőket úgy tekintik, mint tárgyakat, és ez természetesen más törvényekre is vonatkozik, akkor azt is mondjuk, hogy ugye annak ellenére, hogy egyesek azt akarják sugalmazni, hogy egyfajta felszínes demokrácia mégiscsak létezik, Tehát ha mindezt figyelembe vesszük, akkor olyan típusú választásokat nem lehet megrendezni, mint amely, amilyen választások nálunk léteznek a mi országainkban. Természetesen az értékelések is különbözések, de az adott kontextus kell látnunk. Nem lesz semmiféle, tehát nem lesznek eredmények a közeli jövőben. Nagyon sok panaszt fognak még emelni és egy ilyen környezetben azonban hát a, oda kell figyelni a pozitív eredményekre is, vagy legalábbis reméljük, hogy lesznek pozitív eredmények. Az Unió nagyon fontos szerepet játszott. Most pedig azzal kell foglalkoznunk, hogy hogyan lehet a kormányzást biztosítani ebben a az országban. Ne felejtsük el, hogy ilyen körülmények között a migránsok is el fognak indulni, tehát a bevándorlók Európa felé fognak jönni, az, e, a mediterrán térség felé fognak elindulni. Nem szabad elfelejteni az embereket, akiknek békében kellene élniük. Azt a kérdést szeretném feltenni, hogy lehet, hogy ilyen választási körülmények között azt mondhatjuk, hogy az eredmény igazából az, hogy az afgán lakosság kifejezte a szándékát, most pedig Attárt Montaldo képviselő következik. Köszönöm szépen, elnök úr. Angolul fogok beszélni. ez a vita, ahogy folyik ez a vita, az a benyomásom, hogy egyes tagok nem igazán tudják, hogy ismerik, hogy mi is a valódi helyzet Afganisztánban. Hogyha, hogyha valaki egy normális választás várt Afganisztánban, akkor az, az illető nagyon naív. Ugye itt nem arról van szó, hogy szabad méltányos választásokra kerüljön sor. Itt arról volt szó, és az a kérdés, hogy egyáltalán legyenek választások, vagy ne legyenek választások. Hogyha ismerjük a helyzetet, akkor azt tudjuk, hogy a helyzet sokkal rosszabb, mint ahogy azt el is tudjuk képzelni. A, az Afganisztánnal foglalkozó bizottság is jelentésében elmondta, hogy egy fajta, valamilyen fajta kormányzás létezik, de csak is a városi térségekben. Az országban az kormányozhatatlan a helyzet, terrorban él az ország lakosságának nagy része, összehasonlíthatatlan a helyzet más országok helyzetével. Megpróbálunk, megpróbálunk létrehozni itt a vita során bizonyos paramétereket, amelyek nem alkalmazhatók Afganisztánra. Ugyanis mindenki tudja azt, hogy, hogy ez egy teljesen speciális, rendkívüli esetről van szó, és ennek semmiféle analógiája nincs máshol. Ez nem hasonlítható össze más országokkal. Itt háború folyik, itt nem arról van szó, hogy bátorítsuk az embereket, hogy menjenek el szavazni, nem, pontosan erről, az ellenkezéről van szó. Megfenyegetik az embereket, hogy, hogy nem menjenek el szavazni. Hogyha megpróbálunk ugye a mérlegre tenni a dolgokat, és azt mondjuk, hogy mondjuk ez a választás a nap végén sikeres volt, vagy nem volt, akkor el kell fogadnunk azt, hogy valószínűleg a választások nem voltak szabadok, nem voltak korrekt módon megrendezve. Ugyanis itt egy olyan országról van szó, amely jelenleg háborúban él. Tehát mi az alternatíva? Az alternatíva az lett volna, vagy az lenne, hogy ha nincsenek egyáltalán választások, de nem volt alternatíva. Ez volt az alternatíva, hogy vagy legyen, vagy nem legyen választás. Itt nem arról van szó, hogy legyen választás normális körülmények között. Itt a, a, a körülmények teljesen abnormálisak. Még Kabul sem biztonságos. Tehát, hogyha önök azt gondolják, akkor azt felejtsék el nem, nem mehetnek ki a szállodájukból sem, az utcán nem járkálgathatnak, csak, csak akkor, hogyha fel vannak fegyverkezve. És ilyen körülmények között úgy gondolom, hogy ha nem lett volna, nem rendezték volna meg a választásokat, akkor a, azt, azt, azt bizonyították volna, hogy minden erőfeszítés, amelyet megpróbálnak, egész egyszerűen bukásra van ítélve. Afganisztán számára. Itt ugye a burkák, burkáról szó volt, a nők, nőkről volt szó, de az az egész helyzet, amely jelenleg Afganisztánban van, és én számos esetben elmentem ebbe az országba már. Tehát egy olyan helyzet, hogyha nem tartották volna meg a választásokat, akkor az, az egész erőfeszítés sorozatnak semmi értelme nem lett volna a szabad világ részéről Afganisztánban. Köszönöm szépen. A vitát Nates képviselő asszony zárja le. Elnök úr, kedves kollégák! Azt nem mondhatom, hogy afganisztáni szakértő vagyok, Morion tábornok volt a szakértő a csoportunkban, és őt bízták meg éppen ezért a megfigyelő misszió vezetésével. Szeretnék mondani valamit, ami a választási megfigyeléseket illeti. Nekem már volt alkalmam arra, hogy vezessek egy missziót, olyan körülmények között, amelyek Afganisztánhoz hasonlíthatók, ez Zambiában volt néhány évvel ezelőtt. Vagyis aki ezt a tapasztalatot már megszerezte, az tudja, hogy igen nagy a nyomás, hogy valamiféle nyilatkozatot tegyen az ember, röviddel azután, hogy bezárták a szavazó helyiségeket, Nem lehet ezt halogatni két három napon belül valamit mondani kell. Nehéz ezt mérlegelni. Könnyű távolról azt mondani, hogy én ezt a mondatot másképpen fogalmaztam volna, vagy én nem mondtam volna azt, hogy sok afgán ment el szavazni, és ez a demokrácia győzelme, pedig ez így van, de félreértelmezhetik. Én megértésüket kérem, nagyon nagy volt a nyomás. Nem tudom, hogy Afganisztánban is így volt-e, de általában az EU megfigyelő missziója nem az egyetlen hasonló missziót a helyszínen. És bármennyire próbál az ember egyeztetni, mégis eljön a pillanat, amikor valamit mondani kell, és nehéz közös üzenetet találni egy olyan üzenetet, amely kiegyensúlyozott. Én több megértést kérnék, ami a megszövegezést illeti. A két bizottsági képviselő elmondta, hogy egyébként ez így volt Zambiában is. Ez nagyon hosszú folyamat, mindaddig tart, amíg a legutolsó szavazatot is nem vették figyelembe. Éppen ezért a késedelmek miatt egyre hosszabb ez a folyamat, így van ez Afganisztánban is, és a helyzet ezért igen nehéz. Én ösztönösen nagyra értékelem Holbrook urat, de szerintem még nem jött el az ideje annak, hogy valaki nyilvánosan elmondja, hogy második forduló lenne kívánatos. Ezt mi kívülről nem mondhatjuk meg. Mit mondanánk, hogyha az amerikaiak valamely európai választás után azt mondanák, hogy ez nem is volt olyan jó, és szeretnénk egy második fordulót, mert a két jelölt között igen kicsi a szavazat különbség. Akkor mi feldühödnénk. Nehéz ezt egyensúlyba hozni, ami az egész megfigyelő missziót illeti. Én szeretnék nekik gratulálni, rendkívül nehéz körülmények között dolgoztak, és a munka még nem fejeződött be. Második dolog, támogatom, uram, az ön javaslatát, és Fobius asszony javaslatát is, talán a zöldek szóvivője is egyetért velem, mégpedig arról van szó, hogy szorosan figyelemmel kell kísérnünk az afganisztáni fejleményeket, meg kell nézni, hogy mi történik ott, mi melyik oldalrálunk, és mi a lehető legjobb viselkedés vagy hozzáállás a jövőben. Köszönöm. Köszönöm szépen, Nates képviselőasszony. Lunacek kolléganő kért szót még. Köszönöm, elnök úr. Az összes elhangzott észrevételhez valamit hozzá szeretnék tenni, kiegészítve a saját első észrevételemet. Persze úgy értem én, hogy nagyon bonyolult a helyzet Afganisztánban, de nem erről van szó, hanem arról, hogy úgy éreztem, hogy a választások utáni mediális üzenetek olyan benyomást keltettek, mintha a helyzetet sokkal pozitívabbnak látták volna, mint ami ilyen valójában. Ezért tehát a kérdésem, melyet a bizottsághoz intéznék még egyszer, a következő. Merre halad a helyzet? De Obiósz úr, mielőtt fel megfogadom a kérdést, Obiósz úr joggal mondta, hogy mindig az a kérdés, hogy félig tele vagy félig üres van-e a üres a pohár, de itt egy EU misszióról van szó, és azt kell megvizsgálnunk, hogy mit lehetett volna jobban tenni, de hát persze, elismerem, hogy nehéz lehetett ez a misszió. Ennek ellenére egyetértenik négy szasszonyjal, és önnel is, ha jól emlékszem, Obióz úr, hogy célra vezető volna, hogy valamikor máskor megvitassuk, hogy milyen stratégiai változásokra van szükség Afganisztánban. Hiszen teljesen világos, hogy a katonai jelenlét egyedül nem tudja megoldani helyzetet, és az elmúlt években túl kevés pénzt, túl kevés forrást fordítottak a szociális és a gazdasági stabilitás megteremtésére. Ezért az emberek Afganisztánban nem igazán érezhetik úgy, hogy kezükbe vehetik az ország építését. Azt hiszem, hogy erről a kérdésről tehát vitát kell majd folytatnunk. Sajnos az ön, ön nevére nem emlékszem, tehát amit ön mondott, hogy mi lett volna az alternatíva. Én nem azt mondom, hogy nem kellett volna megtartani a választásokat, hanem azt mondom, hogy az Európai Parlament és az AFET szakbizottság meg kell, hogy vizsgálja a folyamatot, és meg kell nézni, hogy mit lehet most tenni. Ez volna kérdésem a bizottsághoz is. Hogyha még egy választási fordulót tartanak, akkor mit tesz majd a bizottság, és mi lesz a folyamat, amely biztosítja, hogy valódi, igazi választási lista jöjjön létre, hiszen most nem volt ilyen választói lista, választó nyilvántartás. Lesz ilyen? Mit tesz ezért a bizottság? Tudom, hogy ezek nehéz kérdés, feltenni is nehéz, de válaszolni még nehezebb, de talán van válaszom. Ezen felül. Nem csak a szociális és a gazdasági területén való stabilitás kérdését vetem föl, hanem a jól működő adminisztráció felépítésének fontosságáról is beszélek. Úgy gondolom, tehát, hogy egy olyan stratégiát kell kialakítanunk, amely a civil szempontokat is jobban figyelembe veszi, és segít az embereknek az életben Afganisztánban. Nagyon jó. És akkor lezárjuk a vitát, és a bizottság képviselőinek, Morán doktornak és Árnó doktornőnek adom meg a szót, és akik majd válaszolnak a felvetett kérdésekre. Önöki a szó. Ha ha megengedi elnök úr, néhány általános pontra válaszolnék. A jelenleg zajló folyamat kapcsán nem szabad elfelejtenünk, hogy bármi is történt az elmúlt hetekben. Működik a választási panasz bizottság. És ebben a bizottságban három nemzetközi szakértő is dolgozik, és ez nagyon hiteles, ez a bizottság és a nemzetközi közösség is támogatja. Tehát dolgozik ez a bizottság, és megvizsgálják a panaszokat, amelyeket bejelentettek, és megvizsgálják ezeket a panaszokat, és még vizsgálják, természetesen ezáltal az eredmények minőségét javítják. Ne felejtsük, hogy néhány hétbe telik, még ezt a munkát elvégzik. A második, másodszorban, ahogyan Franco úr is említette, egy ilyen misszió nagyon felelősségteljes munka. Aztán a második forduló, nagyon nehéz elgondolni, most végig gondolni, hogy lesz-e második forduló vagy sem. Ne, én legalábbis nem mernék találgatásokba bocsátkozni. Ami pedig a mi szerepünket illeti, teljesen tisztában vagyunk az IOM-mel szerepével, és biztos vagyok benne, hogy a biztos nyomon követi az eseményeket nem vagyok benne biztos, hogy Richard egy második fordulóról beszélt. Nem szabad azonban elfelejteni, sok lehet, lehetőség merül fel. Lunacek asszony kérdezte, hogy um, hogyan lehetne mindenkinek jobban együttműködni. Uh, ne felejtsük, hogy dr. Abdullah néhány évvel ezelőtt a karzai adminisztráció külügyminisztere volt, tehát nem teljesen kizárt, hogy esetleg megint együttműködnek. és a doktor Abdullah által tett nyilvános észrevételek legalábbis visszafogottnak tekinthetőek. Tehát nem biztos, nem biztos, hogy a konfliktust keresni. De úgy gondolom, hogy nem az a feladatunk, hogy ezeken a kérdéseken most gondolkozzunk. Néhány hét múlva azonban tudjuk, hogy lesz a második forduló. Ám a legfontosabb az, hogy az adatok, az eredmények legmagasabb szintjét, minőségét biztosítsuk. És a Választási Panasz Bizottság ebben abszolút meghatározó szerepet játszik. Ezen túl az új adminisztráció bárhogy is álljon fel, és bárki vezesse is. Való együttműködés nagyon fontos. Hatalmas kihívás előtt állunk, és világosá kell tenni, hogy az ENSZ megváltoztatta hozzáállását a kérdéshez. Az ENSZ, az USA, az USA tehát megváltoztatta a politikai irányvonalát, megkristál tábornok lényegében szintén másként lép fel, és nem mondom, hogy az EU nagyon sikeres volt az elmúlt években, az irányával, irányultságával, de az amerikaiak is ebbe az irányba vesznek fordulatot, nem a katonai opciót erősítik, és ilyen módon ígéretesebbnek tűnik hosszabb távon ez a közös politika, és így valóban a saját biztonsági elkötelezettségeink kérdésén is egyre inkább gondolkozhatunk, hiszen egy-két helyen tragikus események történtek, Atkins kollega említette a halálos eseteket. Aztán külföldre adott szerződések kérdéséről volt szó. Tudom, hogy ezek újton újra megfogalmazódnak, de hát a probléma az, hogy egy nagy donátor, mint az Európai Unió, gyakran csak a nemzetközi beszállítókat tudja felhasználni. Igyekszünk persze minél több megbízást az afgánoknak adni. Pakisztán persze egy más vita, egy más napon kell ezt lefolytatni. A Pakisztánról esetleg csak annyit mondanék, hogy a pakisztáni hadsereg sokkal nagyobb hangsúlyt helyez arra, hogy a szövetségileg igazgatott törzsi területeket ellenőrizze, és innen kaptak az afgán tálibok támogatást. Tehát itt is pozitív változást tapasztalhatunk meg. Az utolsó észrevétel pedig az, hogy mi a bizottságban Tovább üdvözöljük a Afganisztáról szóló vitákat, üdvözöljük ezeket a vitákat, mi mindenképpen megnöveljük az erőfeszítéseinket azért, hogy stabilizáljuk ezt az országot, és biztos vagyok benne, hogy a parlamentet mindig bevonjuk ezekbe az eszmecserékbe. Nagyon hasznosak ezek a viták, és tudom, hogy a biztos asszony ugyanezt mondaná, ha itt volna, de legközelebb biztos el fog jönni. Veronik, hozzá szeretném még valamit tenni? Köszönöm szépen, hogyha megengedik, akkor igen. Obiosz úr, ugye elmondta, hogy kár, hogy Szekvi úr nem tudott eljönni, és nem Morion tábornok. Szekvi úr jelenleg Afganisztánban van, és Morion úrné, úr is egy turnén van éppen. Morion úr nevében nem igazán tudok beszélni, ugyanis a megfigyelési munkánk az egy kicsit különbözik de Szalafranka úr is elmondta, hogy mennyire nehéz a helyzet. Amit én jó magam elmondhatok, az az, hogy egy megfigyelő küldöttség delegációja soha nem használt azt a kifejezést, hogy szabad választásokról van szó, és méltányos választásokról. Soha ezt, és egyikünk sem használta. Ugye, itt elsősorban arról van szó, hogy az eredményeket gyűjtsük össze a választások napján. Ugye, tehát maga van a választások napja, aztán van egy előzetes felkészülés, aztán van a választások utáni időszak. Morion úr azt válaszolná valószínűleg Lunacek asszonynak, hogy a, a maga a választás megrendezése egész egyszerűen mindenki számára egy megkönnyebbülés volt. Megkönnyebbülés volt a mi munkánk szempontjából is. Annak ellenére, hogy a helyzet nagyon nehéz, és nagyon sok katona halt meg az afgán rendőrség kiváló munkát végzett, hogy védjen bennünket a helyszínen. Aztán azt hiszem, hogy Lunacek asszony ugye a, beszélt a megszövegezésről is. Én úgy gondolom, hogy Morion tábornok és azt szeret tette volna, hogy, hogy a választásokat megtartsák. Az egyedüli kritika, amely, amelyről a sajtóközleményében szólt Morion úr, az a nők helyzetével kapcsolatos. Ferrero Waldner biztosasszonytól megkaptuk az instrukciókat, hogy legyen valaki a misszióban, aki kimondottan a nők ügyeivel foglalkozik. Látjuk, hogy katasztrofális ilyen szinten a helyzet a jelölteket illetően is, tehát nem volt egyáltalán női jelölt, aztán ott van a saria törvény is, amely hát eléggé kelemetlen meglepetést okozott, vagyis hát inkább probléma. Azt is el szeretném mondani, hogy Afganisztánban az UNICEF-fel is együttműködtünk, Neitz asszony elmondta, hogy nagyon sok személlyel léptünk kapcsolatba, és az UNICEF-fel is együtt működtünk. A, itt, itt azonban rendkívüli UNIFEM-ről van szó, nem az UNICEF-ről elnézést kérek. Több felszólaló szólt arról, hogy meg kell várni a választások eredményét, és a, meg kell várni, és lehetővé kell tenni, hogy a választási panasz bizottság elvégezhesse a munkáját. Jelenleg 2103 panaszt nyújtottak be, és ebből nagyon sok a súlyos eset, 618 súlyos eset van, és hát nem tudjuk, hogy szeptemberig be tudják fejezni ezt a munkát. Jelenleg mindaz, amit tehetünk, az, hogy várunk, várakozunk, és semmi olyat nem szabad tenni, amelyet úgy értékelnék, mint a beleavatkozás, az intervenció a politikai játékba. Elnök, köszönöm szépen, köszönöm szépen a pontos, precíz válaszokat is és így hallottuk a konklúziókat, hallottunk néhány javaslatot is. Ezzel lezárom ezt az eszmecserét. Azt hiszem, hogy mindenki nagy érdeklődéssel figyelte ezt az eszmecserét, és majd a továbbiakban visszatérünk mindenre. Holnap reggel Szekvi nagykövet ura, találkozni fogok, miután tehát most ér vissza majd Kabulból, és meg látjuk, hogy esetleg a hónap végéig találkozhatnánk-e még az érintett országokkal, és visszatérhetünk erre az eszmecserére, amelyről itt ma is szó volt, és valószínű, hogy még elmélyültebb elemzésre lehet sort keríteni az elkövetkezendő üléseken, például a hónap végén. Ugye mi 28-án, 29-én, 30-án találkozunk Brüsszelben, aztán 15 szeptember 15-én Strasbourgban is találkozunk, tehát valószínű, hogy visszatérünk majd erre a témára ezeken az üléseken is. Pilt miniszter is Kabulba utazott. Hát, ahogy mondtam, Szekvi úr szintén Kabulban van, úgyhogy ezért nem tudott itt lenni, és a hét végén, ezen a végén, tehát megtett ezt a látogatást, és biztos, hogy rendszeresen beszámol majd az ott látottakról. Azt szeretném, hogy meghívom Szekvi nagykövet urat a hónap vége felé, mert ő általánosságban tudna beszélni a főbb témákról, nem igazán csak Afganisztánt érintően, hanem Pakisztán érintően is, aztán majd fe, megkérem Morion tábornokot is, hogy találkozzon velünk, jöjjön el a fejlesztési bizottságban is. Nagyon érdeklődnek e téma iránt, mármint a fejlesztés szempontjából. Úgyhogy biztos kapunk információkat a választásokról, hogy esetleg elképzelhető, hogy egy második fordulós választás eh, fognak megrendezni. Tehát nem végleges most így a, az eszmecserénk, de itt most leállunk, és remélem, hogy minden önök is egyetértenek. Ahogy már mondtam, eh, a az AFED bizottság ülését most is lezárom, és következik a koordinátorok ülése, valamint a kibővített elnökségi ülés. Ez azt jelenti, hogy azok, akik nem érintettek ebben a munkában, azokat kérem, hogy hagyják el most a termet, és az elnökség marad itt, valamint a koordinátorok. 5 perc múlva folytatjuk, addig felfüggesztem az ülést. Köszönöm szépen a figyelmüket. Szeptember 15-én Strasbourgban találkozunk.